Dear colleagues, uh, let, us, let us continue. Kedves kollégák, folytassuk az ülést, vagyis hát folytatni kéne az ülést, mégpedig a 20-as rendi ponttal, elnök közleményei, de miután a koordinátorok sok döntést hoztak nevekről, jelentések elosztásáról, ezért ezt most nem bejelenteni fogom, hanem majd mindenki kap erről egy e-mailt. 21-es napi lenni pont következik. Egy tanulmány prezentációja következik. Ez egy ex post elemzés a határon átnyúló összeolvadásokról és szétbomlásokról az EU keretén belül. Emanuela Trulinak adom meg a szót, aki az aténi, mező, az aténi gazdasági és üzleti egyetemen előadó. Köszöntöm Trulli asszonyt önt itt a jogi szakbizottság ülésén, meg is adom a szót. Good afternoon. Um... Jó napot kívánok! Ahogyan említette az elnök, a határokon átnyúló fúziókról és cég különválasztásról fogok beszélni. Itt a határokon átnyúló fúziók és szék különvállásokról szóló EU irányelvek alkalmazását tekintjük át. Megnézzük a státuszkvót, a hazai szétválási irányelv, illetve a CBMD irányelv szabályozását. És Először is a CBMD értékelésével kezdjük. Mielőtt a CBMD-t elfogadták, a határokon átnyúló különvállások roppant komplexek voltak, a CBMD harmonizáltam ezen cégeknek a határokon átnyúló fúzióját, és nagyon pozitívnak értékelik az átfogó hatását, azért mert jelentősen nőtt a határokon átnyúló fúziós tevékenység a CBMD bevezetése óta 170%-kal nőtt. Itt az EU Itt egy megfelelő struktúrát, keretet adott az EU és a komplex tranzakciókat így tette lehetővé. A CBMD azt biztosítja, hogy a határokon átnyúló fúzió egyesülések és szétvállalók hatékonyabban működtek, biztosította kisebbségi tulajdonosok érdekeit, a határokon átnyúló székhelyi transfert elősegítették, segítették a csoport reorganizációból eredő hasznok létrejöttét és a költségtakarékosság célját is szolgatták. A CBMD elemzése során feltűnik, nem, nem itt folytatom, hanem itt. Nagyon sok pozitív aspektust jelent meg a CBMD, de vannak még hiányosságok is a CBMD hatékonysága tekintetében. A problémákat több módon határozzuk meg, egyrészt a keret hatája tekintetében, különösen ami a korlátozott felelősségű támogat, társaságokra vonatkozik. Ezek fuzionálhatnak nemzeti jog alapján, illetve a tulajdonosok védelme, illetve a gyakorlati problémák meghaladása tekintetében. Az előző esetnek ellentmondani látszik, hogy csak a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozik ez ezen felül pedig a tagállami törvények előírásait kell figyelembe venni. Ilyen módon tehát az EU-n kívüli és az EEA-n kívüli cégekre a CBMD nem vonatkozik, amelyek székhelyüket az EU-ba vagy az Európai Gazdasági Térségbe hozták. A harmadik nehézség pedig a 4.1-es cikkel függ össze, hiszen csak olyan cégek fúzióját teszi lehetővé, amelyek a releváns tagállami joga alapján is egyesülhetnek. Tehát, hogyha bizonyos fajta fúziót kizárnak a tagállamok, akkor ezekre a CBMD se vonatkozik. Ami a CBMD elemzését, értékelését illeti, a különböző szereplők, stakeholderek eh, védelme tekintetében, többek között a részvényesek védelme tekintetében komoly különbségek mutatkoznak a tagállamok között a tekintetben, hogy a védelem mikor veszi kezdetét, mennyi ideig tart, a hitelesek védelmét biztosító modell tekintetében, a kisebbségi részvénytulajdonosok tekintetében. Nagyon nagy a komplexitás a nemzeti szabályok között, például az entitások értékelése tekintetében, vagy pedig a részvényesek jogainak korlátozása, vagy pedig a kisebbségi részvényeseknek való kifizetése korlátozása tekintetében. A munkavállalói résztvétel tekintetében nagyon különböző megoldások mutatkoznak. A CBMD általános megáll, javaslatot ér elő, de fragilis ez a javaslat, és ráadásul kisebb különbségek is mutatkozhatnak az alkalmazás tekintetében tehát a felhasználók hasznára válna a tisztázás. Ami az eljárásokat és a gyakorlati akadályokat illeti, a hatóságokkal való dokumentáció és a dokumentáció probléma, a fast track vagy gyorsítós eljárás, az ugyanazon tulajdonban lévő csoport átalakítás tekintetében, illetve a különböző számviteli rendszer szabályok is nehézséget okoznak az alkalmazás során. Ami a hazai szétválási irányelvet illeti, nos a domestikus vagy országon belüli nem köz korlátozott felelősségű társaságok irányelve kizárólag csak a nemzeti szétválásra vonatkozik. Ez lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy alkalmazzák ezt a törvényt. Hiányzik tehát egy harmonizált szabályozása a határokon átnyúló különvállásnak. Egyes tagállamok ilyen mechanizmusokat hoztak létre a saját jogukban. Néha ezt úgy értékel, hogy a CBMD hatáját a gold plating eljárás során kiterjesztették, mások pedig a határokon átnyúló szétválásra. Más országcsoportokban pedig az erre vonatkozó jogszabályok a CBMD alkalmazásától és átültetésétől függetlenül működnek. De vannak tagállamok, ahol ez a lehetőség nem áll fenn. Tehát óriási különbség az egyes tagállamok között, a tekintetben, hogy hogyan szabályozzák a határokon átnyúló szétválási jelenségét. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a domestic divisions irányelv kizárólag, ahogy a neve is mondja, a domestic, tehát a hazai szétválásra vonatkozik, és ebben rejlik specifikus problémája is. Hiányoznak a határokon átnyúló szétválás struktúrált szabályai, és ez egy komoly problémát jelent az EU-ban, éppen ezért sok érv szól amellett, hogy egy jogi keretet hozzunk létre egy jelenség szabályozására. Hogyha meghatározzuk, hogy mely lépések vezetnek előre, a következőt mondhatjuk. Az Európai Bizottság feedback statementje 2015-ből azt jelzi, hogy a legtöbb szereplő a növekvő harmonizációt tartja kívánatosnak, mind a határokon átnyúló fúzió, mind a különvállás tekintetében. A bizottság kodifikációs javaslata egy koherens szövegben fogja össze a CBMD-ben, illetve a Domestic Divisions irányelvben foglalt szabályokat. Voltak éppen ez csak egy kodifikációs művelet, amely nem veszi figyelembe a határokon átnyúló szétválás, vagy a határokon átnyúló fúziók facilitálásának, elősegítésének szempontjait. Felmerült tehát az a kérdés, hogy hogy lehet elérni a célokat, és ezért három tipikus javaslatot tartalmaz ez a javaslat. A teljes harmonizációt, a fixed menü megközelítést és a nyitott menü megközelítést. A teljes harmonizáció ugyanazt a normát irányozná elő a legbevettebb gyakorlatok alapján minden tagállam számára a kisebbségi tulajdonos vagy a hitelezői szabályokat ha teljesen harmonizálnák a fixed menü megközelítésben, a fix menü megközelítésben két opciót biztosítanának, vagy a nagy mobilitást biztosítan az egyik opció, vagy a hitelezők kapnának magas védelmet. A tiszta vagy nyílt menü megközelítésben pedig a tagállamok maguk választhatnák, rakhatnák össze, mint egy étlapból a lehetőségeket, eh, annak érdekében, hogy eh, az egyes fúziókat és szétválasokat szabályozzák, de a lehetőségek mégis korlátozva volnának. Ezt irányozza elő, vagy írja le a menü metaforája. Következtetésekre jutok. A CBMD egy nagyon sikeres eszköz, ugyanakkor egy sor akadály áll még a hatékonyság útjában. Ezeket a nehézségeket a CBMD áttekintésével, revíziójával lehetne megoldani a következő kérdések megoldásával. Minden jogi entitásra az 54-es cikkel az EUMS 54. cikkelje alapján való hatálykiterjesztésre, B harmonizálni lehetne a hitelezők védelmét, akár egy ex post védelmi rendszerrel, tovább kell, lehetne harmonizálni egy kisebbségi részvénytulajdonos védelmet, megfelelő kompenzációs mechanizmusok bevezetésével, illetve a nem megfelelő beváltási arány esetében kompenzáció bevezetésével, kivételek bevezetésével, ahol erre szükség van, a számviteli szabályok és határidők harmonizációival, a dokumentáció streamlinolásával, a tagállamai hatóságok közötti együttműködés megsegítésével, valamint a munkavállalói védelem szabályainak közelítésével vagy harmonizálásával. Ez is szélrevezető lehetne. A határokon átnyúló különvállások tekintetében a fő nehézségeket már eh, elmondtam, ezek oda vezethetők vissza, hogy a 82-es irányelv kizárólag a domestik, a hazai szétvállásra vonatkoznak, tehát e témában EU keret még nem létezik. A jelen helyzet, amelyben csupán egy-két tagállam vezetett be átfogó szabályokat, de a legtöbb tagállamban nem érvényesek határon átnyúló szétválásra szabályok, nem kielégítő, mármint nem kielégítő, mi volt a mondat alanya, a jelenlegi helyzet. Éppen ezért át kell tekintenie a helyzetet, annak érdekében, hogy az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata, szevik és vále ügyekre gondolva elsősorban érvényesüljön a jogban is. Ezért tehát egy új határokon átnyúló keretre tesz javaslatot a bizottság a CBMD és az áttekintése kontextusában. Éppen ezért a parlamenti képviselők érdeklődése teljesen jogos volna ezen a területen, akár a CBMD áttekintése, akár a határokon átnyúló különvállások tekintetében. Köszönöm. Yes. Uh, thank you, madam. Thank you as well. Köszönöm szépen, asszonyom, köszönöm szépen az előadását. Itt az idő, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket, vagy kommentálják az elhangzottakat, ha kívánják. Mrs. Nibler. Nibler asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm én is az előadónknak az előadását. Azt szeretném kérni, hogy ezt a mégiscsak meglehetősen, <clears throat> hogy is mondjam, csak elméleti okfejtést egy kis élettel töltse meg tudjuk-e, hogy évente az Európai Unióban hány fúzió, határokon átnyúló fúzió, és hány szétválás van? Vannak régiók vagy ágazatok, amelyeket különösen érint hiányosság, a szabályozás hiányossága, mely, melyek ezek? Egy konkrét példa alapján mutassa ezt be, kérem. Hogyha két cég mondjuk egyesülni akar, akkor ez hogyan néz ki a gyakorlatban? a jogszabály szöveg átdolgozása során eh, nekünk értenünk kell a konkrét helyzetet. Kérem, adjon egy-két konkrét gyakorlati példát a gyakorlatból, hogy jobban értsük, hogy hol öm, mutatkoznak a hiányosságok, és segítene nekünk bennünket abban, hogy kiigazítsuk, kiabítsuk a hatályos jogszabályt. Más nem kért szót egyelőre, úgyhogy eh, az előadónknak adom meg a szót, hogy megválaszolja a kérdést. Mielőtt ezt megtenném, az ön kérdése a CDMD előtti állapotra vonatkozik, vagy jelen, jelen helyzetre? Jelen helyzetre. Nos, a jelentésünkben található referenciák nagyon sok különböző példát sorolnak fel. Van például egy esettanulmányunk, és különböző példák minden típusú akadályra, amelyekre utalunk. Például a hatája kapcsolatos problémák esetében olyan referenciákat soroltunk fel, olyan példákat soroltunk fel, amelyekben egyesülésekre nem kerülhetett sor emiatt. Mert nem vonatkozik rájuk a CBMD. Nem tudom, hogy esetleg van-e konkrét téma, ami jobban érdekli. Van itt egy kisebb eset, egy példa, a 45-ös eset, ami a CBMD elszámolásra és számvitelre vonatkozó hatását vizsgál Németország és Románia esetében. A német cég esetében a ö, elszámolási dátum, illetve az összeolvadás dátuma tekintetében más szabályok érvényesek Németországban és Romániában. És ráadásul, hogyha a román cég akar beolvadni a német cégbe, vagy a német cég a román cégbe, attól függően teljesen más típusú számviteli szabályoknak kellene, hogy megfeleljenek, megfeleljen a jövőben létrejövő cég. Ilyen problémára tudom például felhívni a figyelmet, de számos hasonló eset van, hogyha érdekli, akkor nagyon, sok, nagyon szívesen mondok más példákat is. Köszönöm szépen! Más nem kért szót, úgyhogy Trúli asszonynak köszönetet mondok még egyszer a prezentációért, és rátérünk a következő napi rendi pontunkra. Ez bizonyos tekintetben nagyon hasonlít ehhez. Egy jelentéstervezetet fogunk megvitatni a határokon átnyúló egyesülések és szétválások témájában. Gázbára úr a jelentéstevő, neki adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Trulli asszonynak szeretnék köszönetet mondani. Szeretnék köszönetet mondani ezért a prezentációért, és az alapján, amit elmondott, azt tudom azt a következtetést le, tudom levonni, hogy gyakorlatilag az én jelentés tervezetem is ugyanezeken az alapokon nyugszik. Ugye a jelentés tervezetem a jelenlegi irányelvet, irányába alkalmazását elemzi. Ennek voltak pozitív hatásai a határon átnyúló funkciókra vonatkozóan, például a műveleti költségeket lecsökkentette, tehát mindenképpen hatása volt a vállalati jogra. A bírósági ítéletek alapján, vagy az alapján, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdenie a vállalatoknak, amit hallottunk itt a tanulmány kapcsán, a mergerökkel, az összeolvadásokkal kapcsolatban, illetve, hogy nincsen jelenleg olyan irányelv, amely szabályozná a vállalatok szétválását. Úgy gondoltuk, hogy fontos lenne egy olyan jelentést megalkotni, amelyet nagy többség támogatna majd, még nyár előtt. Tá. Eh, elaborando. Az Európai Bizottság jelenleg foglalkozik ezzel a kérdéssel, tehát az irányelv kialakításával. Eh, quelle modifiche, quelle indicazioni. Tehát tíz év kísérletezés után, miután megváltoznak ugye a piacon a különböző dinamikák, eh, új típusú vállalatok alakulnak ki, ez, ezek után úgy gondoltuk, hogy nagy szükség van mindezt a, mindezeket a kérdéseket elemezni. A javaslat nyitott, és nagyon kíváncsi vagyok mindenkinek a véleményére és meglátásaira. Alapvetően itt két dolgot kell mérlegelni. a fúziókkal kapcsolatban. Nagyobb harmonizációt kérünk eljárási kérdésekben, illetve cégvezetési kérdésekben, illetve az összes típusú vállalat esetében fontos, hogy ezek a szabályok legyenek érvényesek. Illetve nagyon fontos a munkavállalók jogát is figyelembe venni. Tehát egyszerűsítést szeretnénk, egyértelmű definíciókat, arra vonatkozóan, hogy milyen eljárási elemek vannak, illetve ha lehető legjobban digitalizálni kell ezt a folyamatot, a jelenlegi normákat kell egyszerűsíteni. Nagyon fontos az, hogy mit jelent a, pontosan mit jelent a vállalatoknak, mit jelentenek a különböző eredményei, mi a felelőssége a céget irányító a cégvezetésnek. Nagyon fontos az, hogy a kisebbségi részvényesek jogait védjük. Mi történik akkor például, hogyha a kisebbségi részvényesek nem hagyják jóvá az ilyen típusú változásokat. Aztán nagyon fontosok a munkavállalók jogai, hogyan lehet gyorsított eljárást lefolytatni különleges esetekben. Az európai vállalatokra vonatkozik jelenleg egy rendelet a munkavállalók jogait tekintve. Nagyon fontos az, hogy ezek megvalósuljanak, de sokszor ez csak, de sokszor ezt nem minden szempontból vizsgálják meg, tehát nem vizsgálják meg adóügyi szempontból. Aztán nagyon fontos az is, hogy a szétválások esetében is egyértelmű viszonyokat teremtsünk. Ez az attribútum hiányzott a 2005-ös irányelvből. Azért kell ezt megváltoztatni, azért kell ezt kiegészíteni, hogy hogy a hitelesek, illetve a hitelezők, illetve a kisebbségi tulaj, ö, ö, részvényesek, a pol, a, az alkalmazottak, illetve az eljárási ö, jogra vonatkozó részek ö, világosak legyenek. Nagyon fontos az is, hogy megvizsgáljuk, hogy jelenleg milyen gyakorlatok vannak érvényben. A javaslat alapja nagyon nagy mértékben az a nyilvános konzultáció, amit a Európai Bizottság indított el. Ebben nagyon sok érintett fél elmondta a véleményét, érintett felek, gondolok akár vállalatvezetőkre, akár részvényesekre. Jó lenne, hogyha már nyár előtt a plenáris elé tudnánk vinni ezt az anyagot. Megpróbálom azt elérni, hogy február 17-éig megszülessen megszülessen a javaslat, májusban meg kéne beszélni a módosítókat, és aztán még nyár előtt ezt a kérdést a plenáris elé vihetnénk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. kíván a másik képviselő hozzászólni ehhez? Aliyev úr? Köszönöm szépen, kedves kollégák! Először is szeretnék gratulálni Gaspara úrnak a jelentéséhez a határokon átnyúló egyesülésekről és szétvárásokról. A társasági jog nagyon fontos a társaságok mobilitása szempontjából az egységes piacon, és a határokon átnyúló egyesülések megkönnyítése nagyon jó lenne az európai társaságok számára, hiszen egyre több egyesülést látunk, mióta az irányelv életbe lépett. Egyet értek, a határokon átnyúló egyesülések szabályozását felül kell vizsgálni, és pontosítani kell, például új típusú formulák elfogadásával és a digitális gyakorlatokra való tekintettel. Az is nagyon fontos, hogy ne csak a határokon átnyúló egyesülésekre térjünk ki, hanem vegyük be a szétválások esetét is, a határokon átnyúló szétválásokat, illetve a székhely áthelyezését, azért, hogy a székhely áthelyezése ne legyen az adó kikerülésnek az egyik eszköze. A harmonizációnak minimálisnak kell lenni, a határokon átnyúló szétválások esetében is. Nem kerülhetjük el azt a kérdést, hogy mennyire fontos a dolgozók védelme. Jelen pillanatban a nemzeti jogszabályok érvényesek, és a politikai érzékenységre való tekintettel nem szeretném, hogy ebben a vitában központi kérdést foglalna el ez a téma, hanem inkább egy általános, a dolgozók és az Európai Uniós munkavállalók jogainak a védelméről szóló keret felülvizsgálatában kéne ezzel a témával foglalkoznunk. Köszönöm. Nem látom, hogy más szót kérne. A bizottsághoz fordulok, hogy kívánnak-e hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Mi éppen a munkaprogramunkon dolgozunk, úgyhogy jelen pillanatban nem szeretnénk hozzászólni ez a témához. Köszönöm. Elnök, a rendben. Köszönöm szépen. A jelentéstevő kíván kiegészítéssel élni? Na, volevo ringraziare. Csupán szeretnék köszönetet mondani rádó kollégának, ami a munkavállalók védelmét illeti, ez a rész benne van a javaslatban. Most minden benne van, amit a mi szakbizottságunkra vonatkozik, tehát nyilván amivel nem mi foglalkozunk, azoknak nincs, annak nincs itt helye ebben a jelentésben. Egyébként azt szeretném még kérdezni, hogy az ütemtervel kapcsolatban van észrevétel a kollégák részéről. I did not see any... Nem láttam, hogy bárki kifogást emelt volna a képviselők közül, vagy a titkárság részéről. Úgyhogy úgy tűnik, hogy a dolog rendben van. Ezzel le is zárhatjuk ezt a napi rendi pontot, és a 24-esre térünk át. Ez egy jelentés a bizottságnak a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás értelmezéséről és végrehajtásáról. Jó magam vagyok a jelentéstevő, úgyhogy tájékoztatni szeretném a kollégákat arról, hogy január 26-án, 2017-ben a munkacsoport megtartotta a hatodik ülését. A napi rendünkön a fő pontok a következőek voltak. Eszmecsere Markus Winklerrel, aki főtitkár helyettes, a parlament jogalkotás minőségének javításáról szól intézményközi megállapodásáért felelős csoportjának a főtitkár helyettese, illetve különböző szakbizottságok tapasztalatait hallgattuk meg a jogalkotási folyamatok intézményközi megállapodás értelmében való elfogadási folyamatáról. Winkler úrat meghallgattuk, aki rámutatott arra, hogy bár az intézményközi megállapodás az Európai Parlament igényeire odafigyel, még vannak nyitott kérdések. Például, hogyan határozzuk meg, hogy valami delegált jogi aktus vagy végrehajtási jogi aktus, milyen kritériumok alapján választjuk el őket, aztán Beszéltünk arról, hogy a jogalkotási fájlok jelenlegi állásáról egy adatbázist kéne felállítani, hogy a parlament jobb átláthatósággal tudjon dolgozni. Rámutatott arra, hogy a lényeg, az egyik leglényegesebb pont az, hogy megtaláljuk az egyensúlyt egy oldalak között, hogy átláthatóságra van szükség, és egy olyan védett zónára, amivel biztosítani lehet a jogalkotási folyamat gördülékeny működését. Úgy gondolta, hogy a jelenlegi munkánkkal a jó irányba haladunk. A oldalú tárgyalások átláthatóságáról szóló vizsgálat, az adatbázisról szóló kölcsönös, közös nyilatkozat aláírásra került. Lesznek közös sajtótájékoztatók, illetve kitért arra is, hogy nem sokára az átláthatósági nyilvántartás is nyilvánosságra kerül. Winkler úr munkacsoportja a 34-es bekezdés végrehajtására különleges nagy hangsúlyt fektetett az intézményközi megállapodásból. Ez a harmoldalú tárgyalások dokumentumaival való betekintéssel foglalkozik, illetve kitért még egy másik pontra is, amin az elhatárolási kategóriák kritériumokat sorolja fel, illetve a három oldalú tárgyalások eredményeiről, a vonatkozó hatástanulmányokról és a parlament átláthatóság növelésére vonatkozó erőfeszítéseiről szól. Az IMCO szakbizottság elnöke Gualtieri úr is jelen volt, az ECON szakbizottság elnöke szintén, és ők is a átláthatósággal illetve kapcsolatos tapasztalatokat megosztották velünk a jogalkotási folyamatban. Olyan eszközöket említettek, amik a többi intézményben jobb átláthatóságot biztosítanak, és konkrét javaslatokat fogalmaztak meg arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet az átláthatóságot a parlamenten belül növelni. Egyebek között Galtieri úr megemlítette azt is, hogy már régóta fennálló gyakorlatok vannak az ő szakbizottságában, valamint az új házszabály rendelkezéseket dicsérte. Említette azt is, hogy milyen erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy a tanácssal való menetrendünket egyeztessük, valamint elítélte azt, hogy aszimetria van a jogalkotók között, hiszen a parlament átlátható, mint a tanács. Ennyit az én beszámolomról. Hautala asszonynak kéne megadnom a szót, aki szintén jelen volt ezen az ülésen, azonban ő most nincs itt. Úgyhogy a jelenlévő képviselőknek tudom megadni a szót, ha kérik de nem látok jelentkezőt. Úgyhogy ezt a napirendi pontot is lezárhatjuk. We can make a break and we can try and... We have a uh, problem. Van egy kis problémánk, hiszen a következő 25-26-os összevont napirendi pontok felelőse Anderson úr nincs itt. Illetve 28-as napirendi pont felelőse Löbröton úr sincs itt. tartsunk egy rövid szünetet, amíg a két előadó megérkezik. Öt perc szünetet tartunk.

Okay, so we have Mr. Anderson. Anderson úr megérkezett. Ilyeténképpen folytatjuk az ülést a 25-26-os napirendi ponttal. Önél szó. Köszönöm szépen. Az Európai Parlament a marakesi megállapodás gyors végrehajtását sokszor kértem. A mostani jogalkotói csomag pedig ezt az megállapodást EU joggá emeli. E, és a mi szerepünk és feladatunk európai parlamenti képviselőként, és az én személyes szerepem, mint előadóként az, hogy minél gyorsabban megtörténjen ez. A marakesi megállapodást a legmagasabb szintű szerzőjogi és egyéb szakértők dolgozták ki és írták alá, nincs időnk, amelyet elvesztegethetnénk. Nagyon vezető megállapodás az, amely az emberek egy bizonyos kategóriáját szólítja meg, akiknek nagyon nagy szükségük van erre, és így segíti megelőzni a könyv éhség, vagy a könyvre való éhezés eh, jelenségét. Kultúrához, az oktatáshoz és a szociális integrációhoz való hozzáférésről van itt szó, ezt nem ellenezhetjük. Örömmel dolgozom a marakesi megállapodás minél gyorsabb végrehajtása érdekében. Más szakbizottságokkal, más frakciókkal, minden képviselővel a PETI és a foglalkoztatási szakbizottságok sok munkát tettek a marakesi megállapodás fontosságának kiemeléséért, és mindenki elkötelezett a mi hamarabbi végrehajtás érdekében, és én magam is ebbédi ígéretemet akarom betartani. Mára irányozta elő szakbizottságunk a szavazást, de ugyanakkor elfogadtuk, hogy egy hónappal későbbre, tehát február végére halasszuk a szavazást azért, hogy a kult szakbizottság egy kicsivel több időt kapjon. A PETI és a foglalkoztatási szakbizottság a véleményüket elfogadta, éppen ezért tehát eh, szoros a határidő, de eh, a ránk vonatkozó kényszer az, hogy minél gyorsabban eh, érvényre juttassuk a megállapodást, és a többsége kirajzolódni látszik a parlamentben. Mintegy száz módosítót nyújtottak be itt a Júri szakbizottságban, és ezeket elolvasván azt hiszem kijelenthetjük, hogy széleskörű kompromisszumot sikerül majd találni. Köszönöm szépen. Uh, thank you, thank you as well. Köszönjük szépen. kérje kollégáink közül bárki szót. Negreszkú úr, tessék. Just briefly. Csak nagyon röviden. Én is meg szeretném köszönni az előadónak, hogy ezen a dosszién dolgozhattunk együtt. Úgy hiszem, hogy ez a jelentés a jelentés minél hamarabb el kell fogadni, a hatályhoz ragaszkodni kell. Nagyon fontos, hogy a vakok és a gyengéllátók számára minél hamarabb hozzáférést adjunk a könyvekhez, a, ki, a kultúrához, és reméljük, hogy a tanács figyelni fog a parlament és a bizottság véleményére ebben a kérdésben. Thank you. Köszönjük szépen. Úgy látom, hogy más nem kéri a szót. Biztos vagyok benne, hogy mindenki, aki itt jelen van, egyetért a Negrescu által, úr által mondottakkal. Kérdezem a bizottságot, hogy kéri a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tegnap már lehetőségünk volt arra egy informálisabb közegben, hogy elmondjuk a véleményünket erről a kérdésről. Er visszautalhatok a tegnap, által, tegnap mondottakra, a bizottság nagyra értékeli a parlament megközelítését, melyben a parlament konstruktíven szeretne együttműködni annak érdekében, hogy minél hamarabb végrehajtsuk ezt a két jogalkotói javaslatot. Ezen felül pedig úgy gondolom, hogy a tanács is meg van győződve róla, hogy a hogy szükséges megtenni a lépéseket. Üdvözöljük ezt a munkát, és örömmel tekintünk a jövőben végzendő munka következő lépései elébe. Köszönjük szépen, bizottság! Biztos vagyok bennem, hogy az elnökség nagy figyelemmel kíséri a vitát, és tisztában van vele, hogy a parlament milyen fontosnak tartja a két dossziét. Kéri az elnökség képviselője szót? Nem. Nos, hát ebben az esetben nem marad más hátra, de tényleg nem marad más hátra, mint hogy megvitassuk ezt a kérdést, de mint hogy más nem kéri a szót, ezért lezárhatjuk a két kérdés vitáját. Van még egy napi rendi pont, melyet mely napirendünkön szerepel. Löbreton úr 5 percen belül érkezik meg ide. Egy szóval adjuk meg neki a lehetőséget, hogy Molière eh, veretes nyelvén szólaljon föl 5 perc múlva. Dear colleagues, we may continue uh, by item 28. 28-as napirendi ponttal folytatjuk. Vélemény tervezett megvitatása. A nem Európai Uniós államokból származó import termékekről szól, amelyek támogatottak, vagy dömping tárgyaként kerültek ide. Löbröton tanul. Köszönöm szépen, elnök úr! Egy bizottsági javaslatról van szó, aki, amely az 1036-os rendeletet módosítanám, ez a dömping ellenes rendelet, illetve a 1037-es rendeletet. El kell még mondjam azt, hogy miután változás áll majd be a WTO-ban, mindenképpen reagálni kell arra a változásra, hogy Kína megkapja, megkapta a piacgazdasági státusz. Nos, amikor Kína egy árut ide exportál, akkor azt össze kell hasonlítanunk az árát, mondjuk egy braziliai áru árával. Nos, ezt meg tévén úgy gondolom, hogy akár elképzelhető az is, hogy vámi, vám határozatokat kell hozni, tehát vámot kell kiszabni. Nos, Elképzelhető, hogy egy új rendszert hozunk meg, ágazatokra lebontva a kínai árakról, és ezen tanulmányokon keresztül az előző rendszert folytathatnánk, ugyanúgy a vámokkal, hogyha a piac torzulást szenved. Ez a javaslat nem tetszik az európai vállalatoknak, és nagyon komoly aggodalomra ad okot, hiszen a, bizt, a bizonyítás terhe az európai vállalatokat terheli. Most képzeljék csak el, hogyan lehet az, bebiztos, hogyan lehet az bizonyítani, hogy nincs dömping veszély Kínából. Tehát az európai piacot nem védjük, megfele- nem védjük megfelelően. Szeretném, hogyha a Júri Szakbizottság visszautasítaná az Európai Bizottság javaslatát. Köszönöm szépen, Buda úr! Da, mulțumesc, domnule președinte. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy figyelemmel hallgattam a jelentéstevő, illetve a vélemény előadójának, a, előadójának a véleményét, aki azt szeretné, azt javasolja, hogy utasítsuk vissza ezt a bizottsági javaslatot. Nos, úgy gondolom, hogy a lehető legjobban kéne védeni az európai gazdaságot. Az Egyesült Államok már elkezdte ezt a fajta protekcionizmust, tehát az Európai Uniónak is hasonló érvényű döntéseket kell hoznia, mégpedig nagyon sürgősen, nagyon fontosak, nagyon fontos az Európába érkező import, Ez úgy gondolom, hogy az európai munkahelyeket is fenyegeti. Én azt gondolom, hogy el kell fogadnunk ezt a javaslatot, mert a bizottsági eszközökkel egy ö, megfelelően kiegyensúlyozottan, illetve hatékonyan érhetjük el azt, hogy az Európai Unió érdekeit védjük. A, a dömping ellen föl kell lépnünk, olyan államok, ez a döbbing olyan államokból eredhet, amelyek nem tagjai az EU-nak. A jelenlegi helyzet alapján azt gondolom nagyon ébernek kell lennünk, ugyanakkor nem csak óvatosságra kell törekedni, hanem arra is, hogy nem maradjunk ki a versenyhelyzetből. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Van egyéb észrevétel erre vonatkozóan. Úgy látom, nem. Ilyenkor meg szoktuk kérdezni a bizottság véleményét is, de hát a bizottság nem képviselteti most még magát. So may I only uh, ask you to take note? Kérem, hogy vegyék azt figyelembe, hogy a módosítók benyújtásának határidejét február 6-ában állapítottuk meg, délután 6 órakor, ez egy hétfői nap egyébként. I don't see any objection. Úgy látom, hogy senki sem ellenkezik ezzel a javaslat ellen. Nem tudom, hogy a jelentéstevő kíván-e reagálni arra, amit Buda úr mondott, hanem akkor levárjuk a napi rendet. Igen, igen. Szeretnék köszönetet mondani Buda úrnak, hogy elmondta a véleményét. A premisszákban egyetértünk, tehát valóban meg kell védeni az európai gazdaságot a dömpingel szemben, amely kívülről éri az Európai Uniót, de azt hiszem, hogy ezen túl egészen máshogy vélekedünk arról, hogy milyen megoldással lehet ezt elérni. Én azt mondanám, hogy el kell utasítanunk a bizottság javaslatát. Nem azért, mert teljesen rossz a megközelítésük, hanem mert nem elégséges. Ennél sokkal protekcionistább intézkedésekre van szerintem szükség. Tehát alapvetően egyetértünk, csak másmilyen fokozaton, vagy másmilyen mértékben gondoljuk hatékonyanak ezt a megoldást. Buda úr, köszönöm szépen. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy van egy kis időnk, és kifejthetem a véleményemet. De azt gondolom, hogy a bizottsági javaslat ugyan nem elég radikális, de szerintem nem, a, nem jelent az megoldást, hogy ezt visszautasítjuk. Szerintem módosítani kell azt, hogy elérjük a közös céljainkat, vagyis, hogy megvédjük az európai gazdaság érdekeit. Hogyha elutasítjuk a bizottsági javaslatot, akkor csak lassítjuk az egész ügymenetet. Szerintem tágra kell nyitni a szemünket, hogy végre lássuk, hogy mi történik a világban, sürgősen kell fellépni, tehát módosítani kell ezt a bizottsági javaslatot, nem pedig elutasítani azt. Eh Jó, hát akkor kíváncsian várom a módosítókat. Elnök, köszönöm szépen, akkor ezt a napi rendi pontot lezárjuk. Még egy dolgot szeretnék mondani. Az utolsó napi rendi pontunk, az, hogy azt bejelentsem, hogy Brüsszelben lesz a következő szakbizottsági ülésünk, február 28-án egy keddi napon, 15 órától 18.30-ig. Köszönöm mindenkinek a részvételt!